Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Szerintem neki láthatunk a délutáni munkánknak. Azonnal rá is térnénk az aktuális napirendi pontunkra, eszmecsere az Európai Bizottság alelnökével, Jirki Katainennel. Az Európai Bizottságon belül a növekedési és munkahelyteremtési agendával foglalkozik, és a közlekedés szempontjából fontos témákkal is foglalkozik. Versenyképesség, beruházások, versenypolitika, munkahelyek. Az ő illetékességébe tartozik az FC is, az Európai Stratégiai Beruházási Alap, amelynek meghosszabbításáról a parlament az elkövetkezendő hónapokban fog tanácskozni. Ma Katajnan úr elmondja nekünk, hogy milyen célkitűzések, milyen intézkedések várhatóak a bizottság részéről a közlekedés és turizmus területén, illetve a jövőben milyen intézkedéseket kíván tenni. Nagyon örülök, hogy itt van, szeretettel üdvözlöm a szakbizottságunkban, öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak nekem, hogy megvitassam önökkel a különböző témaköröket. Az FC 1 és az FC 2-re összpontosítanék, FC 1.0, FC 2.0, illetve az FC-hez kapcsolódó egyéb ügyekről is beszélnék majd. Először is konkrét adatokkal kezdeném. Ugyanis emlékszem, egy évvel ezelőtt, amikor itt jártam, az önök szakbizottságával is eszmecserét folytattunk az FC finanszírozásáról. Elhoztam önöknek a legfrissebb adatokat. Az FC indulása óta a közlekedési projektek finanszírozása kapcsán sikerült 11 milliárd eurónyi beruházást ösztönözünk egy kicsivel több mint egy év leforgása alatt. 11 milliárd, tehát a közlekedési ágazat nyeresége az FC-ből fogalmazhatunk így is. Hogyha megnézzük, hogy az FC-ből a közlekedésre mennyit költöttünk, hogy ez a 11 milliárd mozgósi, hogy ezt a 11 milliárdot mozgósítsuk, két milliárd. Ez az összeg, tehát 2 milliárdot alokáltunk a közlekedéshez az EFSZ-ből, és ezzel sikerült 11 milliárd eurót mozgósítani. Ez ugyanannyi, mint amennyit a SZEF-ből elvettünk. Ezen túlmenően azt javasoljuk, hogy 1,1 milliárdot, milliárddal bővítsük a CEF-et, és ezzel ezt is hasznosíthatnánk a különböző közlekedési infrastruktúrális projektekhez az EFSI-ben található források mellett, ami a vesztességeket illeti, tehát azt mondhatjuk, megállapíthatjuk, hogy a Transzakbizottság jóval nagyobb nyereségre tett szert, mint amennyit veszített. Ha csak a hiteleket nézzük, illetve a támogatásokat, akkor jóval több támogatás hasznosítható, mint az FC előtt, és mindenek előtt pénzügyi, finanszírozási eszközökkel éltünk, és ennek az oka az, hogy az FC támogatások kevéssé vonzóak. A CEF támogatások, javítja magát a biztos, kevéssé vonzóak tehát a CEF finanszírozási eszközök, mint az EFSI finanszírozási eszközök. Éppen ezért észszerű a CEF-ben található forrásokat átcsoportosítani az EFSI-hez, mert azokat egyébként eddig nem hasznosították megfelelően. Mindannyian tudjuk, hogy a gazdaságunk negyedik éve fellendülő félben van, de a növekedés még mindig szerény mértékű, és a hosszú távú növekedési potenciál még mindig veszélyben forog, még mindig nincs elég beruházás, éppen ezért nagyon hasznos az FC. Nyilván nem oldhat meg minden problémát, de ha a legjobb forgatókönyv következik be, akkor hozzájárulhat, egyharmadával járulhat hozzám, a szükséges beruházásokhoz. Azonban a többi eszközt is hasznosítani kell. Ez nem csak a pénz hiányáról szól, sőt, leginkább nem a pénz hiányáról, hanem más strukturális okai is vannak annak, hogy a beruházások még mindig nem elégséges számúak és mértékűek. Az FC viszonylag jól teljesít, és 2000, illetve 27 tagállam 130 milliárdnyi beruházás sikerült eszközölni. 27 tagállam már használt az FC különböző forrásait, és 138 milliárd a teljes beruházások értéke. Emellett sikerült olyan beruházásokat is eszközölni, amelyekre az FC nélkül nem lehetett, nem lett volna lehetőség. Az EFSI az EU-s projektek szempontjából is rendkívül fontos és sikeres. Az Európai Beruházási Bank szakértelme segíti az EFSI sikereit, és a, ezzel in, intelligensebben hasznosíthatjuk a korlátozott mértékben rendelkezésre álló forrásokat. Az FC közlekedési a közlekedési portfóliójában 16 jóváhagyott projektet találunk, ezek közül 5-öt írtak alá. Értékük körülbelül 14 milliárd euró, ahogyan már korábban elmondtam. Vannak különböző zöld szállítási projektek is, ezeket már előzetesen jóvá hagyták, 3,5 milliárd eurót mobilizálnánk ezzel. Egy innovatív beruházási platform is létrejött, amelyel az olaszországi regionális vasút vonalakat segítenénk, vagy amit a Lengyelországban és az Egyesült Királyságban található regionális vasútvonalakat, szlovák projekteket, zöld közlekedésbe való beruházást, és sorolhatnám még. Európa szerte vannak ilyen projektek. Emellett létrehoztunk olyan eszközöket, amelyekkel azt szeretnénk elérni, hogy a beruházási projektek elérjenek a reálgazdasághoz. Különböző szakértőket bocsátottunk rendelkezésre e célból. Technikai segítséget nyújtunk a különböző vállalkozásoknak, annak érdekében, hogy a projektek elindulhassanak, a beruházás számára előkészítsék a terepet, illetve meg tanácsokat adjanak a hozzáférhető finanszírozási forrásokat illetően. 28 tagállamból több mint 100 kérelem érkezett ilyen technikai segítségnyújtásra vonatkozóan. Van egy weboldal is, amelyen megtalálhatóak ezek a rendkívül hasznos információk. Ha eddig nem látogattak el erre a weboldalra, kérem tegyék meg. Rengeteg itt a hasznos információ, ahogyan mondtam, és az ott található információkat továbbíthatják a választókerületük felé is, hogyha bárkinek eh, ilyen jellegű segítségnyújtásra lenne szüksége, tanácsadásra van szükségük a projektek minőségének javítása kapcsán, akkor eh, ezen a weboldalon megtalálhatják a szükséges információkat. Ez nagyon jól működik más szóval. Nagyon ígéretes is egyébként ez a, ennek a weboldalnak a működése. A kérelmek nagy része egyébként a magánszektorból, magánágazatból származik. Ez is azt mutatja, hogy információra van szükség, és ezt az információt megkaphatják a szolgálatainktól ezen weboldal révén. A European Investment Project Portal nevezetű portált is érdemes meglátogatni, Jelen pillanatban 121 projekt szerepel ezen a portálon, különböző tagállamokból. Ez a portál tulajdonképpen olyan, mint egy online társkereső, ahol a projektgazdák és a beruházók találhatnak egymásra. Érdekes módon a portálon a görög projektek a leglátogatottabbak, ötből négy infrastruktúrális projekt, amelyre rákattintanak, görög projekt. Nézzék meg ezt a portált, nagyon érdekes. Elég sokat utaztam, elég sokszor jártam Hongkongban, Dél-Koreában, Japánban, Szingapurban, és amikor odautazom, mindig próbálok beruházókkal is találkozni, főként közlekedési beruházókkal, és érdekes volt hallani, hogy ők már megtalálták, rátaláltak erre a portálra. Többen is elmondták, hogy rendszeresen látogatják ezt a portált, mert ők akarják elsőként megtalálni a legérdekesebb projekteket, és Hongkongban többen is már utaltak a görög projektekre, amelyeket az imént is említettem, ennek nagyon örültem. hogy a portált meglátogatják, akkor azonnal láthatják, hogy az hogyan működik, és kérem, adják tovább a választópolgáraiknak és vagy az önkormányzataiknak, kormányaiknak ezt az információt. Hogyha beruházást terveznek, akkor a projektet elküldhetik a portál weboldalára, és ezáltal globális láthatóságot biztosítanak a projekt számára. Ennek a célja az, hogy növeljük a versenyt a beruházók között, és csökkentsük a beruházáshoz szükséges hitelek költségét. Ez egy nagyon hasznos eszköz, de eddig nem alkalmazzák eleget, nem használják eleget, ezért is van szükség önökre, hogy népszerűsítsék ezt a weboldalat. A beruházást akadályozó korlátokra térnék most rám. Mindenki tudja, hogy a beruházáshoz világos, stabil szabályozási keretre van szükség. Kevesebb mint két év alatt konkrét lépéseket tettünk ezen a területen, és ezek mind fontosak a közlekedés szempontjából. A Eurostat és a European PPP Expertise Center, amely az Európai Beruházási Bank alá tartozik, szeptember 29-én közös iránymutatást adott közre, amely a PPP partnerségi konstrukciókra vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz. A tagállamok kérték, hogy legyen egy ilyen, és ez most megszületett. Emellett a biztosítások területén az infrastruktúrális projektek tekintetében lépéseket tettünk, ez a szolvencia 2 szabályozás alá tartozik. 30%-kal csökkentettük a díjakat, illetve az összegeket a biztosítók esetében, hogyha ilyen projektek beruháznak be. Emellett a közbeszerzésekre vonatkozó és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok streamliningja is egy fontos célkitűzésünk volt. Emellett a bázál szabályok megerősítését is célul tűztük ki. A tagállamokkal struktúrált elbeszédet folytat emellett az Európai Bizottság az Európai Szemeszter keretében, hogy azonosítsuk a beruházási szűk keresztmetszeteket. A bizottság már országspecifikus ajánlásokat fogalmazott meg, reformokra vonatkozóan a beruházások területén. Ezen reformokra szükség van, hogyha meg akarjuk növelni a beruházási szintet a tagállamokban. FC 2.0. Az FC és a beruházási terv az európai finanszírozási politikában egy paradigmaváltást jelent. Új módon próbálunk magánberuházásokat eszközölni, illetve bevonzani az infrastruktúra és más egyéb területeken. Ezért az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az EFSZ-t bővítsük ki, mint ami a hatáját, mint ami a mind ami a tárgyi, mind az, mi az időbeni hatáját illeti. 2020 végig szeretnénk kibővíteni az fc t Emellett a cef származó forrásokat is szeretnénk növelni, és szeretnénk a cefet ismét feltölteni, mégpedig 400 millióval. Azt javasoljuk, hogy a jövőben az FC-nek még inkább a fenntartható beruházásokra kellene összpontosítania, az ágazatokon átívelően, hogy el, el tudjuk érni a COP21 célkitűzéseket, és hogy elősegítsük az alacsony széndiokszid kibocsátású energiahatékony és körforgásos gazdaság kialakulását. Együttműködünk az Európai Beruházási Bankban abban is, hogy új pénzügyi és finanszírozási eszközöket alakítsunk ki, és minden ágazatot elérjünk a 27 tagállamban, és azonosítsuk, hogy melyek azok a szegmensek a közlekedési ágazatban, ahol nem elég hatékony az EFSI. A digitalizáció területén is támogatást nyújthatunk, ilyen az európai vasúti közlekedési kezelőrendszer, illetőleg gondolhatunk itt a városok zöld közlekedésére is. Azonban sok esetben az ilyen projektek nem finanszírozhatók csak az EFSI-ből, vagy csak a finanszírozási eszközök segítségével, ezért az Európai Bizottság a támogatások és finanszírozási eszközök együttes alkalmazására tett javaslatot. A CEF finanszírozási eszközökből 1,5 milliárdot allokálnánk erre a célra legyen szó TNT projektekről, vagy egyéb projektekről. Ez a fajta megközelítés segít betölteni a beruházási űrt, és olyan szinergiákat teremteni, amelyek amelyek olyan megoldásokhoz vezetnek, amelyekkel kiaknázhatóak mindkét korábbi módszer előnyei. A blending, tehát a különböző eszközök együttes használata révén a projektek végrehajtása felgyorsítható. Az Európai Bizottság és a Beruházási Bank emellett próbál földrajzi egyensúlyt is fenntartani. Ezért is fontos, hogy a tanácsadói központ is kiegyensúlyozottan működjön földrajzi értelemben, tisztelt képviselők, itt be is fejezném. A legnagyobb kihívás FC kapcsán az, hogy sokan nem tudnak eleget az FC-ről. A tagállamokban sokan vannak, akik nem ismerik eléggé az FC-t jártam a különböző tagállamokban, és mindent megteszek az FC népszerűsítéséért, de szükség van itt az önök segítségére, és önök ismerik a legjobban a hazájukat, az önkormányzatokat, kormányokat, és nagyon hasznos lenne, hogy a különböző rendezvények alkalmával ismertetnék az FC előnyeit. Köszönöm. Köszönöm, alelnök úr. Mielőtt rátérnénk a vitára, szeretném üdvözölni a Baden-Württembergi tartományi képviselet köztünk levő tagjait. És mivel nem sok időnk maradt, a koordinátoroknak 3-3 percet tudok adni, utána pedig a képviselőtársaimnak egy-egy tehát a Van de Kamp kolléga kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Annak a ténynek a tükrében, hogy éppen ma délután látogatja meg a biztos bizottságunkat, Piper kolléga majd fog néhány szót szólni mellettem is, de mint koordinátor hagyd agadjam meg én is a szót. Először is a CEF pénzekkel kapcsolatban, az FC-vel, FC ellentétben igaza van abban, hogy 2,2 milliárd CEF pénz és több mint egy milliárd FC pénz ért el. De ezért ugye a 2020 Horizon programmal valamit cserében nyújtanunk kell, és ez a pénz nem a mezőgazdaságból, nem is a kohéziós alapból származik, hanem a TRAN költségvetésből, és ez egy kicsi kezdeti nehézséget jelent, mert jó itt a sikerek között felsorolni, de ez nem FC pénz. Elnök úr, az FC-nél egy modellt kell felvázolni, és egy hitelkonstrukcióban fizetnek a cégek. De ha valahol mondjuk 10 vagy 100 km sín vagy út hiányzik, azt nem lehet az FC-ből finanszírozva megépíteni, hanem akkor állami támogatás is kell. A blending lenne a megfelelő eszköz, de ne kelljen már mindent a tranágazatnak kitermelnie. És vegyük figyelembe a bevételi kapacitásainkat is. Az Eurostat szerint például a Liézsi nagy metró projekt nem kezdhető el, mert államadóság terheli. De ha egy város hitelt vesz föl, akkor az miért nem a város hitel mennyiségét terheli? Ami a blendinget illeti, 1,1 milliárdról beszélünk, de ez még nem elég. A CEF és az FC pénzeket egymással kombináltuk. Ez is egyfajta blending. És valószínűleg ö, így már nem 1,1 milliárdról beszélünk, ha ezt is blendingnek tekintjük. Biztos úr, szeretném tudni, hogy melyik tagállam nem vesz részt a dologban, mert 27 tagállamot említett, melyik? táncolt ki. Ha az Egyesült Királyság, akkor az egyfajta probléma, ha egy másik ország, akkor az meg megint egy probléma. Nem mondta, hogy mennyi időm van. A Brexit kapcsán is kérném, hogy fejtse ki nekünk véleményét, mert ha nem kezdődött fel például Spanyolországban a Brexit miatt egy projekt, akkor az kényes. Köszönöm, Robert Dillnek adok szót. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm én is alelnök urat. Egy kicsit mesés az, amit hallott, és én nem vonom kétségbe azon felelősség teljes hozzáállását, de azért hadd világítsak rá, hogy itt vannak kritikus pontok Három gondolatom van. A földrajzi elosztásról a jelentés azt írta, hogy ha magánpénzek vannak a projektekben, akkor nyilvánvaló, hogy olyan helyen valósulnak meg, ahol azok a pénzek megtérülnek, és ahol magas a GDP, ott könnyebb ilyeneket lefuttatni, és gyors a megtérülés is de az Európai Unió alulfejlett periférikus területein nem ez a helyzet, én is ilyen helyen élek. Aztán szeretném tudni, hogy eh, ugye sok éve működik a jelenlegi eh, összekapcsolási eszköz, és az úgynevezett projekt értéknek van egy felső határa, és ez a vasútágazatot nagyon hátrányos helyzetbe hozza. és továbbra is az uta, útépítést sokkal kedvező körülmények között lehet finanszírozni, mint a vasútépítést. Ez sajnálatos. Tehát most már valamikor már csak a földrajzi elosztás miatt és a modális szakadék miatt is el kéne már lépni erről. Ami a magán cégeket illeti, ezek részvételét, ugye én Lettország részvételét megvizsgáltam, most láttam magam is csodálkozva, hogy csak néhány hete írtuk alá a megállapodást, és nálunk még semmi nem zajlik. Én a fővárosi önkormányzattól vagyok. Van az urbánus infrastruktúra projekt, van, amit ön említett, és van a fejlesztési ö, források köre. Senki nem érti a közszférában, hogy melyik befektetés melyik alapból és mely alapokból származik. Nálunk az egyik villamos vonalat például temetői vonalnak hívják, és emögött, aki tudja, hogy miről van szó, másodlagos értelem is van. Ha a, az önkormányzat túlvállalja magát, és a beruházási banktól és egyéb kerekedőn bankoktól hiteleket vesz föl, és nem ö, láthatja, hogy mennyi is az össz hitelforrás, ö, már csak a saját kis részét látja ebből, akkor ez bizonytalanságokat szül, és ez így nem jól. Köszönöm Gezine Meissner kapszót, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött. Amit elmondott, abból lejött, hogy az efsz nyilván támogatja, és mi azonban úgy látjuk, hogy a CEF-től vették el a pénzt, szükség lett volna rá, és pont a fenntartható közlekedési projektekre amelyre az EFSZ-t alkalmazzák, lett volna a CEF is hivatott. A CEF-nél volt egy kísérleti fázis, ahol megpróbáltunk projektkötvényeket behozni, hogy megszaporítsuk a pénzt, és eh, az útépítésben ez viszonylag jól működött, találtunk magánbefektetőket. Ugye tudjuk, hogy Ázsiában is vannak olyan befektetők, akik ezeket a projekteket szívesen támogatnák, csak azt nem tudom, hogy ezek mennyire fenntartható struktúrák. És azt szeretném tudni öntől, hogy hogyan tudunk önnek segíteni abban, hogy, hogy valóban legyen igény ezekre a projektekre a helyi szinten, hogy ismerjék, tudják és jónak lássák helyi szinten. Németországban, de azt hiszem más országokban is, az útépítési projektek kapcsán sokan nem veszik figyelembe a fenntarthatósági szempontot, de összességében biztos, hogy a vasút és a első vízi út fenntarthatóbb lenne, környezetbarátabb lenne. Mit tesz annak érdekében, hogy a régiók is elmozduljanak ebbe az irányba? Dominik Rikének adom azt az egy percet, amit most megtakarítottam tömörségemmel. Maja Kilenen nek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, alelnök úr. Európában fontos átalakulást élünk meg. Ez ugrásszerű. A párizsi eh, klímacsúcs a nulla emissziót tűzte ki célul, ehhez persze meg kell találnunk a konkrét eszközöket, hatalmas munka lesz, míg ide eljutunk. De pozitívan nyugtázom, hogy a bizottság is elkezdte a munkát, és arra való tekintettel, hogy az FC projektnek még csak 6%-a irányul a közlekedési ágazatra, szeretném tudni, biztos úrtól, hogy hogyan lehetne az FC felhasználási arányát a közlekedésben növelni, hogy a tagállamok jobban, gyorsabban reagáljanak a lehetőségekre és a Párizsi klímacsúcson elfogadott célokra. A teljes dekarbonizáció a cél, és Ehhez eh, le kell cserélni a járműparkot, az infrastruktúrákat lendületesen fejleszteni kell, és olyan projekteket kell megfogalmazni, amelyek eleve a mobilitás iránti igényt ö, eh, csökkentik és hatékonyabbá teszik a mobilitást. Köszönöm. Üdvözlöm, Katalin úr! A megközelítés olyan, ami a mi frakciónak megfelel, a zöld frakciónak, és személyesen is egyetértek azzal, hogy a lég, légiközlekedési kikötők a repülőterek állami támogatását ne vegyük ki kivételnél. A az egyik, vagy konkrétan a kopenhágai repülőtér szerepeli példaként, ráadásul ez nem is az Európai Unió szegény régiójához tartozik. Nem kell, hogy elfelejtsük azt, hogy a teljes kibocsátás 10%-át felel Európa, viszont a légi közlekedési kibocsátásnak 18%-át felel Európa. Az ICAO Montrealban egyértelmű döntést hozott, és mindez inkompatibilis a párizsi döntése, megállapodása. Ezért a kérdésem az, hogy a bizottság hogyan indokolja a repülőterek kibővítésével kapcsolatos politikáját, látva azt, hogy milyen vállalásaink vannak 2030-ig. Ez az első kérdésem. Második kérdésem egyszerű, a kollégám már kicsit említette ezt, az első FC projektről, kiválasztott FC projektről van szó. A Beruházási Bank által követett 8 projekt közül három Olaszország, Franciaország és még egy országbeli projekt az építkezési projekt. Én úgy gondolom, hogy prioritást kéne adni az olyan befektetésnek, amelyek közutakat támogatja, tehát nagyon fontos lenne intelligens befektetéseket támogatni, az, áttéríteni a közútról a vasútra és a folyamokra, a folya, folyókra a forgalmat, illetve támogatni kellene a multimodalitást, a fenntartható modalitásokat, az új technológiákat. Egyszerű a kérdésem. Bulsz biztos asszony is azt mondta, hogy a kiválasztott projektek fenntartható projektek kell, hogy legyenek. Ezért egyszerű a kérdésem. A bizottság számon fogja kérni az Európai Beruházási Bankot azért, mert olyan projekteket választottak ki, amelyek nem igazán illeszkednek a mandátumhoz. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. Innentől kezdve egy percesek a felszólalások. Piper kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Fenderkamp úr jó sokat beszélt. Na jó, én összefogom magam. De kaptam még egy plusz percet, hallom. A jó eredményekhez időre van szükség, és jó, hogy most az átláthatóságon dolgozunk. Az új eszközeket a tagállamok különböző mértékben ismerik, használják. Amíg alacsonyak a kamatok, addig az EFSZ-re nincs akkora igény. Vannak akár még jobb finanszírozási struktúrák is. Jó lenne, hogyha Európa szegény rétegeit, a régióit is elérné a projekt. Az EFSZ-t két fázisra lehet bontani. Ugye a CEF-ből elvették a pénzt, a vízi közlekedésre, vasúti közlekedésre először kevesebb lett, aztán a, pénz, aztán a bizottság egy kicsit ezt ellensúlyozta csoportosításokkal, de összességében azt mondhatjuk, hogy az FC2-ben a CEF-ből már nem veszünk el pénzt, legalábbis ezt reméljük. És akkor az EFSI finanszírozását egy másik költségvetési sor fogja fedezni, de könyörgöm, hogy a vízi és a vasúti közlekedésből több pénzt ne vonjanak el. Maria Grappini szó. Mulțumesc mult, domnule președinte, și mulțumesc, domnule... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót adott. Most kihasználnám azt, hogy itt van a biztos úr. Mindenképpen jó lenne, hogyha több időnk lenne a felszólalásra túl kevés időt kapunk a felszólalásra. Szeretnék visszautalni arra, amit mondott. Nagyon meggyőzően beszél a plenárison, és nagyon meggyőzően beszél mindig. De hogyha például vasúton érkezünk meg a választókörzetünkbe Temesvára, vagy Bukarestbe például voltak találkozóim, és ott beszéltünk arról, hogy hogyan lehet ezeket a stratégiai beruházási alapokat használni. Valójában a valóság sokkal bonyolultabb annál, mint, ami, mint ahogy ez így tűnik. Temesváron volt egy határon átnyúló konferencia, voltak helyi intézmények, polgármesterek, idegenforgalmi hegyi körzetek képviselői, és elmondták, hogy milyen hatalmas akadályok kell, hogy megküzdjenek. Ezért azt kérem, hogy egyrészt mondja meg, hogy a földrajzi felosztás szempontjából, ahogy a kolléga is nemrég mondta, vannak szegény területek, amelyeknek nagyon nagy szüksége lenne a fejlesztésre. Ezért szeretném tudni, hogy milyen kritériumok alapján döntönek? Nem teljesen egyértelműek ezek a kritériumok. Vannak olyan projektek, amelyeknek nem volt túl nagy hatása. A kérdésem tehát ez. Egy bolgár szakértő Temesváron a konferencián a Dunáról beszélt, a Dunát említette, mint hajózható folyó. Ezzel kapcsolatban probléma, hogy nagyon sok elsüllyedt hajó van a Duna mentén, és ezeket el kellene távolítani. Például az FC-ből lehetne támogatni egy ilyen munkát? Köszönöm, Dominik Riké. Köszönöm elnök úr, és köszönöm biztos úr, hogy eljött a szakbizottsági ülésünkre. Rövid, kevés időm van. FC, egy köztes beszámolót kaptunk erről. Szeretnék egy mennyiségi témára, mennyiségi témát említeni. Az FC projekteknek a 30%-át a közlekedés képviseli, ugyanakkor 75 milliót kéne, hogy mobilizáljunk a közlekedés érdekében, de a célhoz képest, az ígérethez képest nagyon messze vagyunk még. Nagy mértékben hozzájárultam például a Connecting Facilities témához, a garancia alap tekintetében a mobilizálás 1 milliárd körüli. A kérdés az, hogy a megfelelően történik-e az FC1-ben a pénzek felhasználása, mert itt úgy látom, hogy hátrány szenved a közlekedés. Értem én a földrajzi, területi, hozzáadott értékű megközelítéseket. Blending, támogatás és FC pénzügyi eszközök összekapcsolása. Egyetértünk azzal, hogy ez nagyon fontos, ezt meg kell tenni, és a biztos úr is úgy gondolja, hogy itt a koordinálásra van szükség a bizottságon belül, hiszen ne párhuzamosan haladjon mindez az Európai Beruházási Bankkal. Érdekes lenne egy projekt blending is, nem csak arra vonatkozóan, amit már terveznek, ami érdekes, hanem a már benyújtott projektekre vonatkozóan is. Hiszen vannak olyan projektek, amelyek nem kapták meg a zöld utat, ezeket esetleg újra lehetne indítani, újra be lehetne csatlakoztatni. Nagyon fontos lenne ez. Végül még két megjegyzésem lenne a rendelet tekintetében, a szabályozás tekintetében. Nagyon fontos, ugye az amerikaiak úgy tűnik, hogy rossz irányba mozdulnak el, nagyon fontos, és egy javaslatom lenne, ha megengedik. A tagállami fizetőképesség államadóság tekintetében illetve a stabilitási paktumot ugye nem léphetik tovább. Szerintem ezeket a befektetéseket figyelembe kéne venni, viszont a tartozást azt a számlák kifizetéséhez kéne, az, annak alapján kéne számítani. Tehát 25-30 éves táblatban kellene számítani a eladósodottság, és nem két vagy három éves táblatban. Ezzel az eszközzel nem szegnénk még az európai szabályt, de lehetőség lenne a befektetésre, beruházásra. FC2 még egy megjegyzésem lenne, a néppárti képviselő is említette ezt, hogy a hozzájárulás tekintetében igenis szükség van az újabb támogatásokra. Köszönöm szépen, a végét sajnos nem hallottuk a tolmácsolásban, Elizabeth Fosenburg következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni a biztos úrnak az információkat, amelyeket megosztott velünk. Egy kérdésem van. Tudom, hogy ez a beruházási csomag, ahogyan nagyon helyesen elmondta, olyasmi, amit népszerűsíteni kell. Görögországban ezt meg is tettük, és szót ejtett arról is, hogy a portálon is nagyon népszerűek a görög projektek. Ennek kapcsán a következőket szeretném mondani. Létezik egy beruházási platform, amely állítólag egy sikertörténet, és hallhattuk, hogy Párizsban energiahatékonysági projektekhez használják ezt, épületek energiahatékonyságának növelésére. Legalább 11 különböző terület van. A kérdésem a következő. Ezen a beruházási platformon keresztül Görögország kiaknázhatná ennek a beruházási tervnek a lehetőségeit a közlekedésben, a turizmusban és más egyéb ágazatok előmozdítására. E kettő egyébként, amelyet említettem, a legfőbb stratégiai ágazatok Görögországban és a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen fontosak számunkra. Köszönöm, Ines Ayala Sander. Köszönöm, képviselő úr. Egy kicsit csodálkoztam, hát itt vagyok az előadó, nem igazán tudtam, hogy akkor most elfeledkeznek rólam, vagy kapok plusz egy perc ajándékot. Katajner úr, üdvözlöm. Én megtettem a kötelezettségemet, meghívtam a képviselőket, a, megtörténik, a, megtörténik a beruházási bank szakemberek számára a helyzet megmagyarázása, meg is hívtam őket, minden esetre az információ területén, a tájékoztatás területén jól állunk. Ön is tanul, mi is tanulunk az FC témájában, az FC 2.0-ra gondolok különösen. Azt látjuk, hogy ha az FC 1.0-ban 25%-ot kapott a teljes mennyiségből a CEF, akkor azt látjuk, hogy a közlekedési megtérülés az 8%-ot ér el. Az energia egy forintot se kért, vagy egy eurót se kért, és 25%-ot kap. Ezért úgy látszik, hogy a közlekedést közlekedést betettük az FC-be, de az energia meg a telekommunikációs szektor élvezte az előnyét mindennek. Az FC 2.0-ban ezt már nem fogadjuk el, vagy ugyanaz a helyzet fog kialakulni százalékban, mint az EFSI-ben, vagy tegyünk valami más, találjunk más megoldást. Második megjegyzésem, garancia szintek témájában. Hogyha csökkentjük a garancia szintjét 2-3 százalékkal, akkor nincs is szükség a CEF-re, és a pénzt jobban tudnánk felhasználni. Második megjegyzésem, ha beentetjük a tervben, akkor az Európai Beruházási Bankkal közösen meg tudnánk oldani a blendinget, mert az FC fölött elvesztjük a kontrollt, és azt se fogjuk tudni, hogy hova jut a pénz, az biztos, hogy a közlekedésben nem. Nagyon furcsának tűnik számunkra, hogy az autópályák témáját említette. Az igaz, hogy nem igazán fenntarthatóak az autópályák, de hát legalábbis ezeknek az infrastruktúráknak a fenntartása, frissítése az drámaian szükséges Európában, és ez mindenképpen benne, kéne, hogy maradjon legalább az FC-ben. Köszönöm, én ezt csak annyit szerettem volna mondani, hogy az elején elmondtam, hogy a koordinátorok kapnak először szót, és aztán a többiek, tehát egészen későn jelentkeztél, azért kaptál szót most, csak tisztelzésképpen mondom. Deli Andor következik. A Deli. Deli képviselő. Um, well, actually, uh, may I? Okay. So uh, basically I have uh, just uh, thank you for coming. Köszönöm szépen, hogy itt van. Két-három dolgot szeretnék elmondani. Amikor legutóbb a beruházási bank oldalán jártam, körülbelül 189 projektre bukkantam ott, ez lenyűgöző. Noha ön 16 közlekedési vonatkozású projektről beszélt, arányaiban ez azért viszonylag alacsony szem, és néhány kollégámat aggasztja a földrajzi egyensúlytalanság kérdése, ha az ember megnézi, kb. három projekt kapcsolódik egy adott régiókhoz, és ezekből csak egy, illetve a kelet-közép-európai térséghez, és ebből csak egy közlekedési vonatkozású. Ehhez kapcsolódna a kérdésem. Ön külföldi beruházókról beszélt. Ha jól tudom, ezek a külföldi beruházók a projektplatformokon keresztül finanszírozzák a projekteket, és nem közvetlenül de javítson ki, hogyha tévedek. Mi történik akkor, hogy egy ázsiai beruházó szeretne valamely projektbe beruházni? Ilyenkor mi történik? A platformon keresztül történik ez? És vannak-e már most kínai vagy arab befektetők, akik részt vesznek a projektekben? Érdekes lenne erről hallani néhány szót. Köszönöm. Köszönjük, Deirdre Klin. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr. Deli úr föltette azt a kérdést, amit én szerettem volna. A pénzügyi befektetés, támogatás nagyon fontos a magánbefektetés az FC szempontjából. Esetleg plusz információt tudna arról adni, hogy változtak-e a támogatás, illetve finanszírozási trendek, ugye tegnapi Egyesült Államokbeli szavazás, Brexit utáni bizalmi válság és az ázsiai piaci trendek érdekelne, hogyha valami plusz betekintést biztosítana erre a területre számunkra. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Monteiro Aguilar képviselő. Köszönöm elnök úr, köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött a szakbizottságunk ülésére. Mi közlekedési, de idegenforgalmi bizottság is vagyunk. Fontos a tagállamok gazdasága szempontjából ez a szektor, az európai gazdaság szempontjából fontos szektorról van szó. Ezért konkrétan az lenne a kérdésem, ismerve az idegenforgalmi projekteket, amelyeket az FC-hez benyújtottak, és én ugye Portugáliából jövök, egy platformot szervezünk a szektor KKV-i számára, amelyek tényleg próbálnak megérteni, próbálják megérteni azt, hogy hogyan használhatják föl, hogyan férhetnek hozzá ezekhez a finanszírozásokhoz. Milyen tanácsot adhatok nekik? Hogyan tudunk együtt dolgozni azért, hogy a kis és középvállalkozások valóban részt vehessenek ezekben a projektekben, hogy hozzáférhessenek ezekhez a finanszírozásokhoz? Ez nagyon fontos lenne ráadásul a munkahelyteremtés szempontjából is. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, egy konkrét kérdésem lenne. Bizonyára ismeri azt a projektet, ahol több régió is együttműködik, és tegnap volt ebben a parlamentben ez a spanyol régiók projektjének egy találkozója. Sok probléma felmerül le tekintetben. Ön ismeri ezeket a régiókat, vannak pilota projektek, amelyek iparosítást céloznak, meg technológiai terméket, a 4.0-as iparosítás területén dolgoznak, és amikor a termékekkel kapcsolatos fejlesztést akarnak megvalósítani, akkor az a nehézségük, hogy a Juncker projektben nem férnek bele, a finanszírozási lehetőségben nem férnek bele, és az a munka, ami már elvégeztek, és a céljaik teljesen megegyeznek egyébként az Európai Bizottság által hangoztatott célokkal. Kérdésem, gondolnak-e arra, hogy valami rugalmasságot biztosítsanak mondjuk a Juncker terven belül, vagy más projekt keretében, azért, hogy támogatást kaphassanak azok a fejlesztések, amelyeket már elindítottak ezek a régiók, technológiai központokkal, egyetemekkel, a legfejlettebb, technológiai, legmodernebb vállalkozásokkal együttműködve indították el a projektjeiket úgy tudom, hogy már tudatában van ennek minden esetre, hogy ha az Európai Bizottság nem hoz meg egy fontos döntést azért, hogy támogassa őket, akkor lehet, hogy az eddig elvégzett munka teljesen lenullázódik, és ráadásul elvesztik a kedvüket ezek a vállalkozások, technológiai központok, egyetemek, amelyek hosszú időn keresztül együttműködtek, követték azt, amit a bizottság hangoztatott, és utána nem kapnak forrásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Beszéltünk a számokról, nagyszerű projektekről. állítólag sok pénzt nyertünk, de ha más irányban költik el ezeket a pénzeket, mint a tervezet volt, akkor nem a céloknak megfelelően teszik ezt. Ugye klímaváltozást akarunk csökkenteni, munkahelyeket akarunk teremteni, és nem ez történik. Valencia és Brüsszel között. Van egy 800 méteres hiány a sínben, egy óra útidőt lehetne megtakarítani, hogyha ezt a 800 métert megépítenék, de nem. Vagy Berlinből Vraszlávba 50 kilométer hiány 100 milliós beruházással két óra utat lehetne megtakarítani sok millió ember számára. Két-öt év alatt megtérülne, vagy úzadom, Ha megépülne a híd, akkor két órát lehetne takarítani. És az autóforgalom fele átmenne a sínre. Hogyan lehetne odahatni, hogy az ilyen egyértelműen hasznos, előremutató projektek megvalósuljanak? És megkaphatnánk-e azt a listát, hogy mely projekteket és tervezik és hagyták jóval, és az indoklást ezek mögött, hogy miért ezek és miért nem mások adták a támogatást. Kevés egy kicsit az időnk, de hát ezzel a kérdéssel megfejelve most akkor önnek adom meg a válaszadás lehetőségét. Igen, csak öt percet maradhatok, mert Indiába repülök. Minden projekt, amit aláírtunk, rajta van a honlapon, és a legfrissebb adatok vannak rajta. És az okok is ott vannak, hogy miért engedélyezték, milyen indoklással? az FC 2 nullában kötelező indokolni a döntést. És örülök is, hogy ez megtörtént, ez a lépés, mert így mindenki értékelheti az FC hozzáadott értékét saját maga. Nem lesz a CEF-ben további kurtítás, a CEF trans részét 1,1 milliárdos növelni fogjuk. és ez független a blendingtől. Tehát 1,1 milliárddal több pénz lesz a CEF-ben, és ha történik is blending, akkor a, maximális hatást várjuk ettől, mert egyébként a megtérülési mutatók, ha alacsonyak, akkor nincs értelme a blendingnek. Az FC 2.0-ban legalább 40%-át az FC finanszírozásnak a koop célokra kell töl- költeni. Ez sok mindent jelent. Közlekedési, energiahatékonysági, energiamegtakarítási célok szerepelnek itt, bőven van cél. Ami a földrajzi eloszlást illeti, hát igen, ez egy nagyobb kihívás. Néha egyes országokat rángatni kell. Egyes országok nem akarják használni az EFSZ-t. Nem értem, csodálkozom, sajnálom, hogy ez így van. Ennek kulturális okai is vannak, meg a szomszédországok magán szféra bevonásában mások a kulturális hagyományok. Az egyik országban három bank már, Bulgáriában három bank feliratkozott az EFSI listára, Romániában nem. Nincs semmilyen igény erre. Azt mondják a bankok, hogy ők nem akarnak. A KKV-ket nem finanszírozzák a bankok, sajnos. Nem értem, miért van ez. És így aztán Románia és Bulgária között meghiúsulnak a projektek. Egyes országokban a központi kormány mondja azt, hogy ez nem ingyen pénz, ja, akkor nem kérjük. Miközben egyes régiók fejlettebbek, mint maguk is gondolják és eh, én ezért szívesebben is találkozom a regionális vezetőkkel, mint a központi kormányokkal, mert általában ezek, illetve a, a polgármesterek nyitottabbak, dinamikusabbak, mint a kormányok. Például a Smart City beruházások, a digitális beruházások, a smart közlekedési projektekben a polgármesterek kiváló partnerek. Ők gyakran sokkal nemzetközi kitekintésűek, mint a központi kormányzataik. és eh, ha látjuk azt, hogy lehetne kombinálni a struktúrális állapokat a SZEFFEL és az EFSZ-vel, akkor eh, ezt a helyi regionális vezetők sajnos jobban érték, mint a kormányok. Tehát nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az önök eh, támogatására is szükség van ahhoz, hogy ne csak a miniszterek, illetve ne csak a regionális vezetők, hanem a miniszterek is meghallják az igét, és oda irányítsák önök a, legalább a honlapunkra a kormányok képviselőit, és megmutassák orrukat, oda dörgöljék, hogy egyes régiók már mi mindent fejlesztettek hozzájuk képest. A görög témára visszatérve. Van egy példaértékű energiahatékonysági projekt Párizs környékén. A public-private partnership company, which is collecting together. Az Ile-de-France-ban 40 ezer lakást ö, újítanának föl energia megtakarítási céllal, és az átlagos megtakarítás havonta ö, családonként, háztartásonként 80 euró és az FC ezt finanszírozza, társfinanszírozza. Tehát megkapják a technikai támogatást, a pénzt, és még meg is takarítanak utána. Vagy a portugál turisztikai beruházások, vagy a görög, amit említettem, ahol a bankok nehéz helyzetben vannak, és nem szeretnek projekteket finanszírozni. Nos, ott létrejött egy magán és állami közös platform, amelyből hotelt építenek, az EFSI hosszú távú hiteleket ad, a strukturális alapokat a kormányok használhatják, és a magán szférát így be lehet vonni. A KKV-k ráadásul kikerülhetik a helyi bankrendszert az EFSI révén, Görögország esetében az a miniszter, aki felelős lenne a strukturális alapokért, az kiválóan tudja ezeket. Micheler a példa kabinetvezetőm, aki már hétszer jártott, és úgy néz ki, hogy most feláll néhány jó projekt, de egyes kormányok pedig nem akarnak magánberuházókat bevonni, csak a közberuházásokat értik. Csak a saját vállukat szeretnék megveregetni a beruházás után. El sem hiszik, hogy milyen érveléseket hallunk néha. Ezeket a problémákat látjuk nem csak a kormányoknál, hanem az egyes vállalkozások szintjén. Talán érdemes lenne még több eseményt szervezni, konferenciát, tájékoztatást a regionális vezetőknek, ahova mi szívesen küldünk szakembert, és az Európai Beruházási Banktól is hívhatnak vendéget, hogy ezek demonstrálják, hogy az FC milyen sikereket mutatott föl eddig, és erre felhasználhatják önök az EU képviseleteket is. Hát szervezzenek ilyen eseményeket. Azt hiszem, hogy csak így tudjuk megismertetni és népszerűsíteni, mert fenntarthatóságot illeti az FC 2.0 magában foglalja azt, hogy legalább 40%-át a pénzeknek klímaváltozással összefüggésbe hozható célokra kell költeni például az alacsony szénkibocsátású közlekedésre, vagy újra töltő állomásokra, tehát autóakkumulátor újra töltő állomások kiépítésére. Gyakran ezeknek eh, kicsi az élettartalma, de most már vannak olyan újabb technológiák, amelyek eh, több évig működő töltőállomásokat is tudnak építeni, de még így is mm, ezek gyakran meg nem térülő projektek, ezért kell támogatni ezt. Az töltő állomások nélkül nem fog elterjedni az elektromos autó. Aztán a bioenergia, bioüzemanyag, smart városok témában sok polgármesterrel találkoztam, akik már használják az EFSI keretet. Pulcs biztos terjeszti azt az igét, hogy, hogy európai városok összefogva közösen rendelhetnek elektromos buszokat. Ahelyett, hogy Pozsony mondjuk 50 buszt rendeljen, összefoghatnak önkormányzatok és rendelhetnek 5000 buszt akár, és akkor olcsóban kapják ezt meg, és ebben is az FC segíthet. Tehát az EFSZ-nek nagyon okos felhasználási módjai vannak, és ha önök segítséget nyújtanak, vegyék fel velünk a kapcsolatot, de használják a tagállami EU képviseleteket is. Nagyon fontos, hogy a városok, a regionális vezetők értsék ezeket a lehetőségeket. Még két szó. Az FC 2.0-ban világosan szeretnénk kommunikálni azt, hogy nem akarunk több autópályaépítést ilyen pénzekből a nyugati országokban. Ez csak kohéziós országokban vagy határokon átnyúló projektek esetében legyen lehetséges. Az autópálya építést Németországban az FC részben támogatta, de ennek nem sok értelme van. Az autópályákat meg lehet építeni nyereségesen, ment, hogy hosszú távon visszatérlő módon. Tehát csak a kohéziós országokban és határok mellett lehessen ö, autópályát építeni. Az autópálya felújításra van pénz, de új autópályák építésére csak ezekben a térségekben legyen. Ez az elképzelésünk. A nemzetközi beruházókat egyre jobban érdeklik az európai lehetőségek. Azt a feedbacket kapom tőlük, hogy még mindig érdemes Európában befektetni infrastruktúrális projektekbe, mert folyamatosan mennek föl az árak, és amit megépítenek, annak az ára később több lesz. Tehát érdemes ide közvetlen tőkét befektetni. A kínaiak ezt már tudják. Meglepő dolog ez, hogy Kína lesz lassan a legnagyobb befektető Európában. De miért ne? Üdvözöljük a kínai pénzt, az európai fejlesztések támogatására. Bár nyilván tisztázni kell bizonyos kereteket, körülményeket. A beruházásokat gyakran megbénítja a bizonytalansága. A ma reggeli választási eredmények sem ö, hát segítik a kiszámíthatóságot. Nem tudom, tudták azt, hogy az FC megegyezett 220 bankkal, nemzeti regionális bankokkal, kereskedelmi bankokkal, amelyek 280 ezer KKV finanszírozását fogják így vállalni. Az FC és a bankok egyessége révén. Ezt az FC első évében már. A gond az, hogy azok a bankok, akik a kedvezményezetteknek az FC pénzeket továbbítják, azok általában elhallgatják azt, hogy ezek FC pénzek. Ösztönözni szeretnénk a bankokat arra, hogy, hogy ők a boldog szétosztói az európai pénzeknek, mert hát fel lenne, hogy ezt megemlítsék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük, lelnök úr! És kellemes utazást kívánunk Indiába, sok sikert útja során. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. A következő napi rendi pont a multimodális közlekedés logisztikája, TNT folyosók, a TRAN bizottság saját kezdeményezési jelentését Ayla Sender asszony írta neki, adom meg a szót. Eh. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Nagy erőfeszítést tettek a módosító indítványok összeállítása területén, amelyekkel javítani lehet a jelentést, és ezen dolgozunk. Most állítjuk össze a kompromisszumos módosító indítványokat, pontosan azért, hogy javítsuk amennyire lehet a, az eredeti szövegjavaslatunkat. árnyék előadókkal próbáljuk majd összeállítani és önöknek benyújtani a kompromisszumos módosító indítványokat. Bár előre mondanám, hogy megpróbálom azért alapvetően fenntartani a nagyobb láthatóságát az olyan aspektusoknak, amelyek az áruszállítással kapcsolatosak, hiszen európai szinten ez okozza a legfőbb problémát. És pontosan ezért elfogadtam néhány javaslatot, mert ez a láthatóság esetleg szükségesé teszi egy specifikus koordinátor felállítását logisztikai okokból. Ez egy látható elem lehet, lehet, hogy nem megvalósítható, lehet, hogy a bizottság problémásnak találni ez Mindegy, ez konkrétan nem fontos, nem az a lényeg, hogy most legyen egy ilyen koordinátornak nevezett ember, legyen, hogy fontos, hogy legyen egy transversálisan felelős megbízott a téma tekintetében. Másodszorban a programok, nemzeti programok ne csak az európai tervezést vegyék figyelembe, és itt lehet, hogy radikálisabban is lehetne fogalmazni, de hát majd megmondják, hogy elfogadják-e, hogy távolabbra nézzünk, tekintsünk, hogy akár szankciókat is be lehetne vezetni, vagy akár például az európai szemesztert lehetne felhasználni arra, hogy biztosítsuk, hogy amennyiben a nemzeti tervek nem koherensek az európai tanácsi brüsszeli döntésekkel, akkor minimum valamilyen szankcióval sújthassuk őket. Elismerem, hogy a multimodális részen például a repülőtereket bevették, ugye minden hálózati csomópontot figyelembe kell vennünk. Elismerem azt is, hogy van egy bizonyos ellenállás a tekintetben, hogy fenntartásokat tartalmazó módosító indítványokat elfogadjunk. Itt a kapillaritásról van szó, arról a lehetőségről, hogy az áruszállítás területén fontos, hogy a transzeurópai hálózatok, mondjuk jó, lehet, hogy nem a több éves programba fog ez beilleszkedni, hiszen a nagy folyosóknál mindig kevés a pénz, de legalábbis az éves programokban, vagy néhány specifikus pályázatban figyelembe kell venni a kapillaritás igényét, ami a multipadelitás aspektusából származik. A CEF vagy a nemzeti tervek alapján, amelyek a teljes hálózatnak a részei. Igen, megértem a fenntartásokat, és egyetértek azzal, hogy a koncentráció fontos, de pontosan a CEF-ben kettő szint van, több éves és éves és ezért fontosnak tartom, hogy a pályázati csomagok legalább egyik részénél figyelembe lehessen venni, hogy fontos itt az áruszállítás, és ez fontos az európai szállítási közlekedési hálózat szempontjában. Következő kérdés multimodális csomópontok és a városi logisztika. Jó magam, és látom a kollégák is figyelembe vették ezt a kérdést, és fontos ezeknek a csomópontoknak a megerősítése. Az az igény, hogy meg kell erősíteni. Én 2017-re kérem ezt, hát ez lehet, hogy túl korai, akkor elfogadom a 2018-at is, de fontos, hogy legyen egy konkrét projekt, aminek a célja, olyan projektok megjelenítése, a melyekben az urbánus, a városi logisztika fontos szerepet kap, mert sokszor ez elvész a multimodális projektek között. Hasonló módon az intézkedések tekintetében van, akinek ezek problémások, vagy fenntartással élnek. Jelenleg úgy gondolom, hogy amíg nincs egyensúly a között a lehetőség között, hogy fontos jobbításokat elérjünk a folyamatosság, a hálózati folyamatosság tekintetében, a jelenlegi status quo megszüntetése tekintetében, ahol ugye a nagy kamionok uralják a piacot. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen kicsit több fenntartással kell, hogy éljünk. Annyit szeretnék még mondani, hogy amennyire lehetséges, a legtöbb módosítóindítványt figyelembe fogom venni a módosítóindítványok mögötti gondolatokat, és ezek alapján fogjuk összeállítani a kompromisszumos módosítóindítványokat, indítványokat, amelyeket a hétvégén össze is állítunk. Mit? Köszönjük, Claudia Schmidt. Köszönöm szépen. Egy kicsit csodálkoztam, mert szerintem 210 módosító egy ilyen viszonylag kevéssé vitás, saját kezdeményezésű jelentés esetében azért sok. Van néhány problémás pont véleményem szerint. Az egyik a széndiokszidra vonatkozó módosítók csoportja. Semmiképpen sem fog a frakciónk a károsanyag kibocsátás ellenében állást foglalni, néhány módosító azonban egy kicsit szélsőséges irányba mutat. Kompromisszumokkal kell majd szerintem megoldani azt, hogy találjunk egy olyan megoldást, ami mindenkire számára, mindenki számára elfogadható, és jó lenne az emberi szükségleteket és a környezetvédelmi szükségleteket egyensúlyba hozni egymással. A határokon átnyúló projekteket kellene európai oldalról leginkább támogatni, ez az alapvető megközelítés a szövegnek, ezzel egyetértek. A bizottság, illetve a támogatási eszközök is erre irányulnak elsősorban, de szerintem nem árthat, hogyha politikai nyomást gyakorolunk a az illetékes biztosra, különös tekintettel az infrastruktúrális tervekre szerintem jó lenne láthatóbbá tenni az európai szerepvállalást, különös tekintettel persze arra, hogy néhány tagállamban ez nem lesz túl népszerű, de ezek nem tegnap kialakult problémák, és ezeket meg kell oldani. Ami a logisztikai ko- koordinátor kérdését illeti az egyik jelentéstevők körében kell majd intenzíven tárgyalni erről, még nem világos, hogy hogyan tudjuk itt a lehető legjobb eredményt elérni, statisztikák révén, vagy egyéb más módon erről még vitázni kell. Aminek nagyon örülök az az, hogy majdnem az összes frakció módosítóiban szerepeltek a drónok. Számomra nagyon fontos ez a téma, és biztos vagyok abban, abban hogy frakciókon átívelő kompromisszumot tudunk találni ebben a kérdésben. Már a legutóbbi alkalommal is elmondtam, hogy a stabilitási paktum aluli kivételek, kritériumok az infrastruktúrális beruházásoknál, hát ennek ezzel nem vagyok kifejezetten boldog. Szerintem itt még konszenzust kell találnunk, ha sikerül. És nagyon örültem annak, hogy sok más egyéb jelentéssel ellentétben itt nem választókerületi politika zajlik, nem választókerületi politizálás zajlik, hanem az összes kolléga észszerű módon közelítette meg a témákat. Köszönöm. Köszönjük, Izaskun Bilbao. presidente. Köszönöm, elnök úr és szeretnék köszönetet mondani Inesnek, az előadónak. Hát 210 módosító indítvány plusz a saját kezdeményezési jelentés összeállítása, azok a megállapodásokat, amelyeket próbál megkötni, mindez azt jelenti, hogy nagyon sok a munkája, ezért köszönetet kell mondani. A 14 olyan módosító indítványra szeretnék koncentrálni, amit mi nyújtottunk be, és ezek fontosak számunkra először is. Ebben a szektorban is a digitális területet fontosnak tartjuk, meg kell erősíteni az új technológiák használatát, alkalmazni kell az innovációt. Alapvetően fontos ez az elem ahhoz, hogy javítani lehessen a közlekedésben a munkát, magának a közlekedésnek a hatékonyságát is javítani lehet ezzel, és előre lehet lépni a széndiokszid kibocsátás területén is ezzel az eszközzel. Ez fontos a környezetvédelem szempontjából. Aztán azt kérjük, hogy koherencia legyen 2002-ben az összes projektre vonatkozóan készült egy áttekintés, 2012-ben, és három év telt el gyakorlatilag, és nem lehetünk nagyon büszkék arra, ami történt, mert tagállamok azt csinálnak, amit akarnak. Nincs semmi olyan eszköz, nem állt fel semmelyik eszköz se azok közül, amelyeket a 2012-es jelentésben javasoltunk. Nincs olyan eszköz, ami kötelezné a tagállamokat bármire, sőt, vannak olyan projektek, amelyek 1994-es projektet visznek tovább, akkor prioritást élveztek, de hát ez nem biztosítja a koherenciát. Úgyhogy két módosító indítványunkban fogalmazzuk ezt meg, az előadó is említette. Előre kell lépni, és el kell érni a nemzeti terveknél a koherenciát, hogy ezek koherensek legyenek az európai tervekkel. Miért? Ma délelőtt is láttuk, hogy a vasúti közlekedés fejlesztésének a hiánya miatt az Európán belüli forgalom nagy része az idegenforgalomban a közlekedés használja. És mit tesz a közlekedés? Szennyez. Ez egy pluszok azért, hogy elvárjuk ezt a koherenciát, és ebben a tekintetben együttműködünk Ajalával, Ineszel, azért, hogy megállapodásra jussunk, és a jelentésben valóban szerepeljen ez, konszenzus is élvezünk. Köszönöm szépen. Vielen Dank, jetzt Meyer Kilön. Köszönjük szépen, Merje Killenen. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Kiváló tervezetet készített. Néhány módosítót benyújtottam a magam részéről. Ezek közül a legfon- legfontosabb, a leglényegibb az Európai Unió általi finanszírozásra vonatkozik a COP21 utáni időszakra vonatkozóan. Szerintem mindenképpen el kell gondolkodnunk a jövőről, a finanszírozási kritériumokról, és egészen új módon kell ezeket szemlélnünk. A COP21-hez eh, COP21 kapcsolódó projekteket kell prioritásként kezelni, és nem használhatunk közpénzeket olyan projektekre, amelyek gyorsítják az éghajlatváltozást. Az összes tenté projekt kapcsán figyelembe kell venni ezt a kritériumot. Sajnos úgy tűnik, hogy itt Európában a pénz elosztása javíthat némileg a jövőbeni nemzedékek életkörülményein, miközben a jelenlegi nemzedékektől el kell vennünk ennek érdekében. Sajnálom, hogy a politika így módon cselekszik. Remélem sikerül bátran cselekednünk, és önzetlenül segítenünk a jövő belé nemzedékeken. Köszönöm szépen, Karima Delli. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Ayala Szendes asszonynak. Amikor megvizsgálom a jelentést, akkor két kérdés merül föl bennem. Először is, Mit jelent a fenntartható logisztika? Második. A multimodalitás politika mikor lehet hatékony? A fenntartható logisztika olyan logisztika, ami a legtisztább széndiokszid kibocsátás szempontjából. Ez a fenntartható logisztika, és ezért a közlekedési, illetve a száraz a közúti szállítását kell terelni amennyire csak lehet a kevésbé szennyező módokra, vasúti és folyami szállítása. A második kérdésre válasz nem annyira egyszerű. Szeptemberben volt egy Strasburgi tanálkozó, közös ülést, együttes ülést tartottunk a Környezetvédelmi és a Közlekedési Szakbizottság között, és ott megvizsgáltunk egy helyzetet. Két kamiont indultunk el, egy új modell keretében és egy 20 évvel ezelőtti modell szerinti technikával. A különbség az az energia hatékonyság volt, a két modell közti különbség, ez 30% volt ez a különbség. Ez mit jelent? Hogy semmilyen előrelépés nem történt a széndiokszid kibocsátás területén, pedig más szektorokban már megkezdődött a technológiai átállás, és azt is látjuk, hogy amikor logisztikáról, közlekedésről beszélünk, nincs előrelépés. Ezért én személy szerint úgy gondolom, hogy a széndiokszid kibocsátással a kamionok esetében foglalkozni kell, és olyan közpolitikákkal kell foglalkozni, ami az energiahatékonyságba fektet be. Több módosító indítványt nyújtottunk be ebben az értelemben. Először is épít az ideje, hogy Európa felszerelkedjen valós logisztikai lehetőségekkel a városok számára. Ez azt jelenti, hogy innovatív megoldásokat kell alkalmazni, cargo poolingot, például a fuvardi, a közúti fuvardi esetében, át kell terelni a forgalmat, amennyire lehet a vasútra, így csökken a környezeti teher továbbá jobb összekötetésre van szükség, például a vasút és a nagy iparvárosok között. Nagyon oda fogok figyelni arra, hogy mindezek az elemek a kompromisszumos módosító indítványokban szerepeljenek, mert ha nincs egyértelmű útvonal és ütemterv erre vonatkozóan, akkor rossz irányba haladunk a jövőben. Tosanovszki kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kérek, hogy egy kicsit késtem, de az ITRE bizottságban volt dolgom, és ott is fel kellett szólalnom. Köszönöm az előadónak azt, amit elmondott. a modális lehetőségekről a teherszállításban, és ennek jelentőségéről az európai gazdaság szempontjából. A belső piaci szempontok is azt diktálják, hogy támogassuk ezeket a transeurópai hálózati infrastruktúrákat, miközben a szubszidiritás elvét alkalmazzuk. Örülök, hogy a Galileo programról is van szó a jelentésben. És a közlekedés irányítás logisztika kérdése is felmerül. Ezt különösen üdvözlöm. Fentartásaim vannak a módosítókkal kapcsolatban, a szociális dömping vonatkozásában. Protekcionizmus van ezen a területen, és egyetértek az előadóval, hogy e tekintetben ő is kritikus. Támogatom a szöveget, köszönjük. Most Magda Kopcsinszkinek adok szót az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert tudom, hogy önöknek hosszú munkanap áll a hátuk mögött, és a biztos úr is részletesen beszélt a témáról. Az, hogy 200-nál több módosítót nyújtottak be, az azt mutatja számunkra, hogy nagy érdeklődés veszi körül a szöveget, nem csak a az önök szakbizottsága, hanem általában a parlament részéről. A multimodalitás foglalkoztatja tehát a politikát, és remélem, hogy ez azt is jelenti, hogy segítenek majd nekünk, hogy mi is a megfelelő rangjára emeljük ezt a témát, amikor el kell majd adnunk azt, és a bizonyítványunkat magyarázzuk. A téma sokakat érdekel, de mégis sokak figyelmét elkerülik a fejlemények. Üdvözöljük Ayala Szender asszony jelentését, ami a módosítókat illeti. A legrelevánsabbak a logisztikára vonatkozók. A multimodalitás és a logisztikák összefüggés rendszerét sok módosító jól tárja föl, a digitalizáció fontosságát, a széntelenítés fontosságát és a jól szervezett logisztika által elérhető dekarbonizációs eredményeket is. Arról nem beszélve, hogy a COP21 is ebbe az irányba akarja elmozdítani az európai gazdaságot. A tenté koordinátorok is ugyanezeket tartják fontosnak. A bizottság a logisztika jelentőségét felismerte, és a, a tenté politikában a teherszállítás során ezt figyelembe vesszük Még mindig nehéz azonban kellő számú projektet generálni ezen a területen, erre fel szeretném hívni a figyelmüket. A multimodalitásra való átállás csak a multimodális koridorok, vagyis a TNT hálózat megvalósítása révén lesz lehetséges. Az előadónak épp elég munkája volt eddig is a szöveggel, most a 200 módosítót, amelynek gyakran egymásnak ellentmondani nem lesz könnyű feldolgozni, de bízunk rá Elleszender asszony tehetségében, hogy az egy irányba ható módosítókat összefogja kompromisszumos módosítókká. Elleszender kapja újra meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a bizottság képviselőjének, a javaslataikért, amivel javítani kívánják a szövegjavaslatot. Természetesen tudom nyugtatni Bilbao asszonyt, Deli asszonyt, az technológiai innováció témájában, és ugye a digitalizációval javítani tudjuk, csökkent, a helyzetet csökkenteni tudjuk, a bürokratikus terhet, és a környezeti hatását a logisztikának. A koherencia kérdésében olyan megfogalmazást kell keresni, amivel el lehet érni, hogy a tagállamok a tervezés és a tervek végrehajtása során, amikor kiderül, hogy semmi közük ezeknek az európai szintű döntésekhez, akkor a meg kell nézni, hogy el tudjuk -e érni, hogy olyan intézkedéseket javasoljunk. Itt persze a bizottság támogatását is kérjük, ami eléggé elretentő, vagy megelőző a tekintetben, hogy így lépjenek fel a tagállamok. Azt is meg fogjuk majd vizsgálni, hogy igazuk van az új COP 21 témájában, hogy meglátjuk, hogy mi lesz a COP 22-ben. Nagyon fontos, hogy itt is a logisztikát jobban figyelembe vegyük az árukereskedelemben. Megnézzük, hogy hogyan tudjuk a minimális szintre csökkenteni majd a hatást hasonló módon. Természetesen már elkezdtük a kompromisszumos javaslatok összeállítását, majd összeülünk az árnyék előadókkal, véglegesítjük ezeket, megpróbáljuk javítani a jelentés tervezetet, és figyelembe fogjuk venni az összes itt elhangzott témát. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Die Abstimmung... Köszönjük. A szavazás a bizottságban december 5-én lesz. Haladunk tovább a napirendünkben. A következő pont éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről. Boguszlav Liberecki, a jelentéstevő. Most ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy lehet, hogy az én jelentésem nem lesz annyira vitás, nem kell annyi időt fordítani rá. Elnök, kérem, legyenek csendben. Liberácki úr folytatja. Egyetlen egy bankról van szó, és pénzről, úgyhogy gondolhatják, hogy egyáltalán nem vitatott ez a napi rendi pont. Thank you very much. Has been submitted Köszönöm szépen. Körülbelül 80 módosított mód, nyújtottak be kol kollégák. Az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködés nagyon jó volt. Köszönöm mindenkinek. Hét kompromisszumot készítettünk elő. Több mint 50 különböző egyéni módosító épült be ebbe a hét kompromisszumba, úgyhogy végül nem kell olyan sok módosítóról szavazni, külön köszönet illeti. Dominik Rikét, Robert Zilét, Talicska kollégát, Marias és Deli kollégákat. Nagyon köszönöm a hozzájárulásukat a munkához. És gondolom mindenki megkapta a dokumentumokat, úgyhogy most nem kell hosszasan beszélnem, azt hiszem. A módosítókról, ha bárkinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok, és köszönöm egyébként a titkárságnak is a munkát. Radik Pillár nagyon jó munkát végzett, köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük. Robert Zilla a következő. Azzal kezdeném, hogy rendkívül hálás vagyok Boguszlavnak. Köszönöm a hálásan a kedves szavait, és köszönöm, hogy a módosítóimat is figyelembe vette. Azt hiszem, a jelentés kiegyensúlyozott, és az Európai Beruházási Bankról szól a jelentés. Ugyanazokra témákra tértem ki a módosítóimban, amelyekre Katainen úrral folytatott eszmecsere során is. Folytatjunk a munkát a Beruházási Bank és az FC témakörben. Köszönöm Boguszlav a munkádat. Köszönjük szépen. Dominik Riki a következő. Én is próbálok röviden fogalmazni, elnök úr, az elődőhöz hasonlóan, kollégámhoz, Roberthez hasonlóan. Szeretnék köszöntet mondani Boguszlávnak az előadás, a jelentését, jó a jelentés, jó volt az együttműködés, amikor pénzt osztunk ki, akkor ugye nem fogunk vitatkozni. Úgy tűnik, hogy itt jó pénzkötésről van szó, sok mindent meg lehet ezzel oldani, és a vitáink, az egyetetéseink is nagyon gyümölcsözőek voltak, úgyhogy mindenképpen támogatni fogjuk a jelentést. Köszönöm. Köszönjük szépen, Merje Killönen. Köszönöm szépen. Köszönöm Liberácki jelentéstevőnek ezt a kiváló tervezetet. Csak néhány megjegyzést szeretnék megfogalmazni. Én is nyújtottam be módosítókat, és szinte papagáiként ismételgetem, hogy milyen fontos a Párizsi éghajlatváltozási megállapodás, és erre vonatkozó intézkedéseket is kell tennünk. Az adófizetők pénzét is erre kellene összpontosítani, ezt még egyszer elmondom. Amikor az EIB finanszírozásáról van szó, akkor, illetve az EIB általi finanszírozásról, akkor is az éghajlatváltozást kell szem előtt tartani. Emellett meg irányt kell váltanunk, nem csak a közlekedési infrastruktúra az egyetlen lehetséges út, azt is meg kell néznünk, hogy a meglévő infrastruktúrát hogyan tudjuk fejleszteni, hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni a közlekedés működését, a szolgáltatásokat. Az automatizációs lehetőségek nagyon gyorsan fejlődnek, és attól tartok személy szerint, hogy jelen pillanatban nem megfelelő projektet beruházunk be, vagy szükségtelen beruházásokat eszközölünk, ezeket a jelenlegi modellekhez igazítjuk, nem pedig a jövőbeniekhez, ezért azt javasolnám, hogy a tervezetben csak a közlekedési infrastruktúráról beszéljünk, és a szolgáltatásokat tágabban értelmezzük. Köszönöm. Köszönjük, Keri Adeli. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm üdvözli a jelentést, és én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, jó volt az együttműködés. A jelentésben nagyon jó kompromisszumos megoldások találhatóak. Végre megfelelő ütemtervet állítunk föl az Európai Beruházási Bank számára, és erre volt, erre volt szükségünk, ezt a Katajnál úr előtt is elmondtunk. Fontos, hogy meghatározzuk, hogy mik a jó prioritások. A fenntartható mobilitás, klíma, biztonság, innováció témájában láttuk, mennyire fontos ez, úgyhogy mindenképpen holnap meg tudjuk szavazni ezt a jelentést. Még egyszer köszönet az előadónak. Köszönjük szépen, George Bach. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében én is szeretném megköszönni Boguszlavnak, a jelentéstevőnknek a munkáját. Nagyon intenzíven dolgozott ezen a témán, és a kialakított hét kompromisszumos módosítót mind-mind támogatni tudjuk. Már sokat ruháztunk be a közlekedésbe az elmúlt évtizedekben, mégis még sokat teendünk, és azt hiszem az a jelentés ráirányítja figyelmet a legfőbb problémákra, innovatív, multimodális megoldásokra van szükség, oda kell figyelni a földrajzi egyensúlyra, és ahogyan az előttem szólók is elmondták, a közlekedéspolitikai célok, a COP21, ezek mind-mind olyan tényezők, amelyeket kiemelt a jelentéstevő is, és a különböző kollégák pedig még jobban tették a jelentést módosítóikkal. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáit, és üdvözöljük a jelentést. Köszönjük, Izabella de monta Köszönöm. Én is szeretnék köszöntet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak. Pénzről, befektetésről van szó, akkor általában nincs egyetértés, de itt az a különleges helyzet állt elő, hogy pozitívan áll hozzá mindenki a jelentéshez. És azt is szeretném megköszönni, hogy a javaslatainkat figyelembe vették, konkrétan a TNT globális hálózatra vonatkozó javaslatainkat. Ezek nagyon fontosak Európa bekapcsolása szempontjából, és természetesen még kell tenni erőfeszítéseket ahhoz, hogy ez megfelelően működjön. Azt is köszönöm, hogy az összes közlekedési módot figyelembe vették, nem csak a közúti közlekedés okozta szennyeződés, szennyezést. A Connecting Europe Facilities témában ugye csökkent a finanszírozás, ezért én arra hívom fel a figyelmet és a bizottságot, hogy helyreálljon a finanszírozás szintje, hiszen a Juncker tervben és az FC-ben is olyan multiplikátor hatást lehet elérni, amivel meg lehetne oldani, hogy főleg amikor közösségi mm, közlekedésről van szó, támogatás lehessen elérni ehhez a területen. Fontos még, hogy megemlítsem a korlátozott mozgásképességű utasok mm, mobilitásnak a kérdését is. Amadeo Rizzo a bizottság részéről. Thank you, Chairman, and many thanks. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az Európai Parlamenti képviselőknek, és az Európai Bizottság nem szeretne semmit hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Köszönjük. Hát ez valóban nagyon rövid volt, köszönjük szépen. Akkor még egyszer a jelentéstevőnek adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lényegében nekem sincs már mondandóm. Már mindent elmondtak helyettem, köszönöm a kedves, dicsérő szavakat. Gondolom, hogy a szavazás alkalmával nem lesz gond. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában. Külön köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, és Nagyon örülök, mert az, amit elmondtak a kollégák, az már szerepel a szövegben, és még jobban örülök annak, hogy mindenki nagyon örült is annak, hogy minden szempont szerepel a szövegben, és köszönöm a bizottságnak is ezt a rendkívül rövid hozzászólást a bizottság álláspontja védelmében, és önnek is köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen, mondja az elnök, holnap szavazunk. Akkor a következő témánk a robottechnikára vonatkozó polgári jogi szabályok, a TRAN véleményt készít a Júri saját kezdeményezésű jelentéséhez. Georg Májára jelentéstevőnk. Ájútó asszony kap szót. Árnotű. Árnotű. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Mayer úr nevében szeretnék elnézést kérni. Nagyon sajnálja, de nem tud itt lenni a mai ülésen. Először is csak néhány képviselő nyújtott be, vagy mutatott érdeklődést ebben a témában, és módosító indítványokat nem igazán dolgoztak ki. Ez egy vélemény, nem is jelentés. A minden esetre szeretnék azért köszönetet mondani annak a néhány embernek, aki együttműködött. A képviselők nagy többsége tiszteletben tartja a demokráciát, a választók kívánságát, és tudják, hogy a jogalkotási munkát hogyan kell lefolytatni. Georg Mayer kollégámnak az volt a feladata, hogy maximálisan figyelembe vegye a kollégák véleményét a kompromisszumos módosító indítványokban. Ezek szinte teljes mértékben lefedik a néppárti, az ALDE és az ECR módosító indítványokat, és a jelentés így kiegyensúlyozottak kell, hogy váljon. Méghozzá koherensen meghatározva az összes közlekedési módot, az önállót is. A kompromisszos módosító indítványokból kimaradt néhány téma. Mayer ennek ellenére, hogy a módosítani indítványok nagy többségét figyelembe tudta venni, ezért a vélemény összességében támogató jellegű. Természetesen rendelkezésükre állok, hogyha egyéb megjegyzéseik vannak, és hogyha szükséges, akkor még a holnapi szavazás előtt továbbítom ezeket az információkat Májer úrnak. Köszönöm. Köszönjük Luis de Grandes Pascal a következő. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr, és uh, Ayuto asszonynak is szeretnék köszöntet mondani, hiszen ma helyettesíti Májer urat, aki az előadónk. Spanyolországban van egy olyan kifejezés, ami ideillik, a nemesség kötelez, és ez a válasz azokra a panaszokra, amikor Hát természetesen el kell fogadni, hogy az előadó frakciójával van véleményeltérésünk, de azért el kell azt is ismerni, hogy nagyon dicséretes, és mindig is rendelkezésünkre állt az előadó, az összes frakció képviselője számára. Vannak olyan kompromisszumos módosító indítványok, amelyeket nem tudunk aláírni, ennek többféle oka van. Az összeállítás is sokszor azok. Ennek ellenére meg tudjuk szavazni a véleményt. Szerintünk racionális megfogalmazásokat tartalmaz a szöveg. Olyan témára hívja fel a figyelmet ez a jelentés, ami fontos véleményünk szerint, és ezeket védeni kell. Adatvédelem, kiegyensúlyozott megközelítése a szellemi tulajdonjogvédelemnek, a informatikai programokra vonatkozóan is alkalmazva ezeket a szabályokat, aztán az innovációt védő jogszabályok megerősítése, az autonóm járművek biztonsága, Ugye az új eszközök, hatékony eszközök szempontjából fontos, hogy nagy innovációt képviselnek, de a biztonságot is garantáljuk. A benyújtott módosító indítványok nagy mértékben szerepelnek a kompromisszumos módosító indítványokban. A véleményt úgy gondoljuk tovább kell vinni, megszavazzuk. Köszönöm. Vielen Dank. Jetzt Robert. Köszönjük, Robert Zille következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tosanovszki az árnyék jelenti, úr a jelentéstevő. Sajnos a repülőtérre kellett sietni, mert Csehországba utazik, nem Indiába, mint a biztos úr. Ő kért meg, hogy helyette szólaljak fel. Az ECR támogatni fogja azokat a kompromisszumokat, amelyeket aláírtunk, és természetesen támogatni fogjuk a vélemény szövegét. Köszönöm szépen. Köszönjük. Merje Killenen. Köszönöm szép Elnök úr, köszönöm a jelentéstevő munkáját, köszönöm ezt a véleménytervezetet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament állást foglaljon ebben a kérdésben, és örülök, hogy több szakbizottság is megvizsgálja a kérdést. A tervezet egy jó kiinduló pont, de néhány szempontot hiányolok belőle, és ennek megfelelően benyújtottunk néhány módosítót is külön egyéb közlekedési módozatokra kívántunk koncentrálni. Nincs francia tolmácsolás, mondja az elnök. Most már működik. Kérem folytassa. Kezdjem előről? Jó. Köszönöm tehát még egyszer a jelentéstevő munkáját, köszönöm neki ezt a szövegtervezetet. Fontosnak tartom, hogy a parlament állást foglaljon ebben a rendkívül aktuális kérdésben, és örülök, hogy több szakbizottság is vélemény nyilvánít ebben a kérdésben. A tervezet szerintem egy jó kiindulópont, de hiányzik belőle pár szempont, ezekre jobban oda kellene figyelni. Nem csak az automatizált járművekről kellene beszélni, hiszen a robottechnika más közlekedési módozatokban is meg fog jelenni, kapcsolódik majd a légiforgalom irányításához, valamint a tengeri közlekedéshez is, erre is oda kell figyelni a jövőbeni munkánk során. Egy kicsit tartok attól, hogy a robottechnika nem fogja feltétlenül környezetbarátabbá tenni a közlekedést. A történelmi tapasztalat is azt mutatja, hogy sokszor azt gondoltuk, hogy egy-egy innováció megkönnyíti majd a mobilitásunkat, de ez sajnos nem következett be. A kiinduló pontunk az kéne, hogy legyen, hogy fenntartható közlekedési módosító, módozatokat részesítsünk előnyben. Néha aggaszt az, hogy azt hisszük, hogy az automatizálás megoldja a közlekedésben az összes fenntarthatósági problémát. Reménykedem abban, hogy sok különböző lehetőség közül válogathatunk, amikor ilyenfajta döntést kell hoznunk. Végezetül pedig emlékeztetnék arra, hogy van egy nagyon fontos határokon átnyúló együttműködési kérdés. Az Egyesült Államok nemrégiben saját szövetségi ajánlásaikat fogalmazták meg az automatizált járművekre vonatkozóan. Automatizált járművekkel próbálnak bizonyos közlekedési problémákat megoldani szövetségi szinten, nagyon oda kellene figyelni arra, hogy mi történik ezen a területen. Nem régiben megjelent egy robotikára vonatkozó menetrende, amely vizsgálja a robotika lehetőségeit és kihívásait, és szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, amit már korábban is elmondtam. A robottechnika és a technológiai fejlődés kapcsán el kell gondolkodni azon, hogy mi történik majd 50 év múlva. Az új infrastruktúra projektek kapcsán meg kell gondolni, hogy a jövőben milyen struktúrákra lesz ténylegesen szükség. A frakciónk támogatja ezt a szöveget, és meg fogjuk azt szavazni holnap. Köszönöm. Köszönjük szépen, Karim Adeli. Merci, monsieur le, le président. Köszönöm, elnök úr. A frakciónk számára a jelentés problémás. Miért is? Mert nem hangsúlyozza a tényleges, ténylegesen fontos témát először is. Föl kell tenni egy fontos kérdést, a felelősség, a polgári felelősség kérdését a közút használatakor. A felelősség a robot használat esetén. Úgy emlékszem, egy kolléga említette ezt a kérdést. A közlekedési szakbizottságban nem foglalkozunk eleget, hiszen nem csak az autonóm járművekről van szó, most már többféle ilyen jelenség van. Persze az egyik ezek közül az önállóan működő gépkocsi, de ott van a drónok kérdése. A mobilitás a közlekedés szempontjából nagyon fontosok azok a tárgyak, amelyek távirányítással működnek, vagy pedig olyanok, amelyek intelligens viselkedésre képesek. Vagyis föl kell tennie a kérdést baleset esetén valójában szükség van-e pontos szabályozási keretre, amely meghatározza, hogy a gép, a gyártó, a felhasználó, az adatokat kezelő, ki részben vagy teljes mértékben baleset esetén. Ez valóban problémás. Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre a válaszunk még nincs meg, se ebben a jelentésben, sem gondolkodási szinten, pedig nagyon gyorsan halad ez a technológiai fejlődés. Mindenképpen ezt végig kell gondolni. Szerintem az Európai Bizottság számára egy fontos jelzést kell, hogy adjunk, mert hogy tisztázzák ők is ezt a kérdést, és álljanak elő egy jogalkotási javaslattal. A technológiai fejlődés nem várakozik, gyorsan halad. Nekünk garantálnunk kell a felelősség kérdését, a biztonság kérdését, ezért fontos, hogy elébe menjünk a fejleményeknek. Vielen Dank. Jetzt Matthias von Miltenburg. Köszönjük. Von Miltenburg képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, és eh, sajnálom, amiért elkéstem. De úgy tűnik, mégis sikerült még épp időben ideérnem. Nem jelentésről van szó ugyan, hanem egy véleményről, mégis fontos ez a szöveg. Elég fontos ez ahhoz, hogy foglalkozunk vele, sőt, mondhatnánk egy nagyon fontos kérdéskör, hiszen ide tartoznak a különböző önvezető járművek, a drónok, ezek mind-mind olyan technológiai fejlesztések, amelyeknek jövőjük van. Fontosnak tartom, hogy pontosan elemezzük a helyzetet, és megfogalmazzuk a véleményünket a Júri számára, de kompromisszumokkal gond van, szerintem, ugyanis a jelentéstevő számos módosítót beépít a kompromisszumokba. A kettes kompromisszum például 19 módosító indítványt fog össze. Ennek az az eredménye, hogy az egésznek eh, a határozott hangvétele elvész. Nyilván nagyon nagy probléma nincs ezzel, de a vélemény ezáltal veszít tömörségéből, veszít súlyából, ezért én azért szívesebben szavaznék mégiscsak egyéni módosítókról, mint kompromisszumokról. Kicsit csalódott vagyok, és ez az utolsó megjegyzésem, hogy az egész téma kapcsán nem tudtunk együttműködni más frakciókkal, hogy alternatív kompromisszumokat dolgozzunk ki, amelyek egy kicsit határozottabbak. Ennyit szerettem volna mondani, holnap szavazunk, majd meglátjuk, mi lesz az eredmény. Köszönjük! A bizottság képviselője következik. Thank you. Köszönöm. Csak néhány szót szólnék a jelentés kapcsán és a módosítókról. Röviden. Abban egyetértünk, hogy a jelentés által taglalt kérdések nagyon fontosak, a kompromisszumok szükségesek és jók. A bizottság szempontjából csak azt szeretném leszögezni, hogy ezek a kérdések szerepelnek a CITS platform kiadványaiban is, a, GR 23-as kiadványban is, és ami a felelősséget, biztosítást, az adatok biztonságát illeti, ezek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. A felelősség biztosítás vonatkozásában két nappal ezelőtt jártam a GER23 egy és ott az autóipar képviselői mondtak hasznosakat e tekintetben. Hangsúlyoznunk kell, hogy az automatizáció és az autonóm járművek kérdése most az érdeklődés homlok terébe került, és Például az új technológiáknak köszönhetően, az autonóm közlekedésnek köszönhetően például teljesen megszüntethetők lennének a dugók. Fentarthatóvá válna a mobilitás, erről már évek óta szó van. A következő hetek során konkrét kiadványt fogunk megjelentetni arról, hogy az európai stratégia a kooperatív együttműködő közlekedési rendszerekre vonatkozóan mit jelent, mit tartalmaz, és a 23 kapcsán is, ez egy folyamat, 2016-ra kötelesek leszünk az eredményeket összefoglalni, a korai automatizált rendszerek kísérleti fázisáról. Erről a bizottság folyamatosan fog megjelentetni közleményeket 2017-2018-ban. 2017-ben lesz egy nagy EU konferencia az automatizált közlekedésről, tehát a bizottság szembenéz a kor kihívásaival. Említeném még azt is, hogy a UNICE-ben is aktívak vagyunk, és a Galileo kapcsán is hallatjuk a hangunkat. Ezzel be is fejeztem a mondókámat, köszönöm. Mári Krisztina Natűr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előttem szóló két kollégának eh, és Killenen úrnak ahogy elmondták, támogató véleményüket. Deli asszonyt is értem, a felelősség kérdését még valóban meg kell vitatni, a bizottsági képviselő is beszélt erről, ez egy aktuális kérdés. A felelősség, a civil felelősség kérdését még taglalni kell, nem tudom erre mikor kerülhet sor. Nem értettem a nevét, elnézést, nem tudok erre hivatkozni. Tehát de amit mondott, azzal egyetértek, és Mayer úr is kompromisszumokat vázolt föl, hogy a sok módosítót hogyan lehetne összefogni. Egyelőre ennyi. Köszönöm. Mi is köszönjük. Holnap lesz a szavazás a témában. Következő napirendi pontunk a férfiak és nők egyenlő hozzáférése azokhoz a termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Jens Nielsen az előadó, megadom neki a szót. Köszönöm szépen! Nagyon röviden fogom összefoglalni a lényeget. Jó, hogy a bizottság kiadja ezt a véleményt, és a Nőjogi Bizottsággal együtt tesszük ezt. Sok szakbizottság elzárkózott attól, hogy véleményezze a nőjogi kezdeményezést. Ez hát a rossz bodor megnyilvánulása, már pedig ez egy horizontális kérdés, és nem lehet kikerülni nyilván átfedésben van a közlekedési ágazattal is, de szerintem minden Európai Parlamenti Bizottságot érintene, a Jurit például, vagy az Itrét, Inkót. És szeretném is tudni őszintén az ő véleményüket arról, hogy a nemek egyenlősége ezen a, terület, a saját területeiken hogyan valósul meg. De hát most nézzük magát a javaslatot. Születtek módosítók, volt egy árnyék előadói egyeztetésünk. Minden árnyék előadó egyetértően nyilvánult meg. Köszönöm nekik eh, a konstruktív együttműködést és aktív közreműködésüknek köszönhetően a szöveg javult. Szerintem holnap megkapja a támogatást. Köszönjük. George Bachnak adok szót. Köszönöm én is. Jens Nielsennek köszönöm a munkát, és a jó együttműködést is. Nem csak amit írt, hanem azt, ahogyan az előadókkal konzultált. Az árnyék előadókkal. A lényeget elmondta, talán a turizmusról szólnék még valamit. Üdvözlöm hogy a higiéniai körülmények javítása szerepel a célok között, és a felelősség a tömegközlekedésben előforduló agresszió vonatkozásában. Az előadóhoz hasonlóan én is elégedett vagyok, szerintem gond nélkül holnap nagy többséggel át fog menni. Robert Zile. Köszönöm. Nincs megjegyzésem. Kezine Meissner. Kár pedig ez a férfiakat is érinti kérdés. Ha a nőknek jó, akkor a férfiaknak is jobb. Köszönöm az előadónak, Nilsen úrnak a munkát. Itt egy irányelv alkalmazásáról van szó, a nőjogi vonatkozások megvizsgálásáról. A javak, termékek, szolgáltatások, nők, ezek mind olyan kérdések, amit minden szakbizottságnak véleményezni kéne. Ez nem csak a Trump bizottság dolga. Például a terhes nők utazási biztosítása egy olyan kérdés, amit nyugodtan megvithatna a jogi bizottság, és a gyerekek, illetve a gyerekkocsik felvihetősége, a különböző közlekedési eszközökre, stb. stb. Tehát bőven sorolhatnánk a témákat. A kompromisszumok kielégítőek, apró különbségek voltak a módosítók között, de jó az alapszöveg is, és nagyjából egyetértettünk a módosítók vonatkozásában is. Melyért ki lenne adok, adok szót? Köszönöm, elnök úr! És az előadónak is köszönöm a tervezetet, a kompromisszumokat meg pláne nekem is tetszenek. Örülök annak, hogy a bizottságunk ezt a kérdést megvitatta, írt valamit róla, hiszen a közlekedés eszközökön a nők elleni erőszak kérdése felmerül, aztán a nők lehetőségei a közlekedési ágazatban munkavállalóként, és attól, hogy reméljük, hogy jobb lesz a világ, attól nem fog változni semmi, tehát tennünk kell valamit EU és tagállami szinten egyaránt, növelni kell a tudatosságot és az ágazat vonzerejét a nők szempontjából is. Köszönöm Jensznek a kiváló és kibölcsöző együttműködést csapatának. És persze, mi képviselők nem egyedül dolgozunk sohasem, hanem mindig tímek állnak mögöttünk. Köszönöm. Keremedelői. Késztelor helyet szólalok fel, aki már nem tudott sajnos eljönni. Hangsúlyoznám, hogy ez egy jó vélemény, több módosító még jobbá tette a nőjogi vonatkozásokat, és a nők biztonsága a közlekedésben számukra is fontos szempont volt. Módosítónkat bevették a kompromisszumba, tehát mi is meg fogjuk szavazni a véleményt. Köszönöm. Marie christina Notű. Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónak is a munkát. Én nem úgy látom a szöveget, ahogy önök, mert még a módosítókkal együtt is szerintem ez a szöveg gyanús. a brüsszeli intézmények az antropológiai különbségeket szeretnék megszüntetni a nemek között, és ezeknek az új sztereotípiáknak alárendelni, már pedig a törvény előtti egyenlőség és a bérek egyenlősége ugyan valóban gond, és ezekkel foglalkoznia kéne az EU-nak, én túl nem kell ideológiai területre vinni, és minden társadalmi területre kiterjeszteni ezt a kényszeres trendet, Szerintem az, hogy nincs elég eh, kamionsofőr nő, ez, ez egy álprobléma. És eh, ezért eh, nem kell a nemzeti és regionális ügyekbe beleszólni, itt a szubszidiaritás kéne, hogy érvényesüljön, és nem kell minden szintre levinni ezt az európai Mániát. Én többször elolvastam a szöveget, és amikor az egyik módosított olvasom, hogy az Európai Uniónak nincs elég mandátuma, programja a pozitív diszkriminációra, és hogy a, a közlekedés nem, nem semleges, és a nemeket bevonó közlekedést kell megteremteni. Hát ezt ebből egy szót sem értek és a kompetens hatóságokat ösztönzi arra, hogy a biciklit, bicikli használatot ösztönözzék a nők számára is, függetlenül a vallási hozatartozása még akkor is, hogyha egyes vallási csoportok például ezt elutasítják. Hát én nem, nem értem, hogy ebben miért kell bele beszélni, és ez teljesen inkompatibilis bizonyos iszlám, de európai értékekkel is. Persze nem akarom, hogy iszlamizáljuk Európát, sem. Végül pedig van egy terminológiai megjegyzésem. Vicces az, hogy a nők biztonságát úgy fogalmazza meg a vélemény, jó, hogy foglalkozik ezzel, az oké. Okay. De definiálni kellene hogy ennek konkrét megnyilvánulása miben lenne látható, és milyen politikai konzekvenciákat kéne levonni a kormányoknak, a jognak abból, hogy a közlekedési eszközökön nincsen biztonság. Ez is már egy ideológiai túlzás, a mesterséges problémákat próbáljuk itt megoldani, úgy látom. Köszönöm. Márvende Palnak adok szót a DG Youth-tól a bizottság részére. A DG képviselője nem tudott eljönni, engem bízott meg, hogy mondjam el az üzenetét. Köszönjük a Trump bizottságnak, hogy foglalkozott ezzel a fontos kérdéssel Ami az irányelv végrehajtását illeti, az a véleményünk, hogy minden tagállam már elkezdte az irányelv végrehajtását, de nem akarunk konkrétan beleszólni ebbe, hogy hogyan hajtják végre. Az irányelv végrehajtása tagállami felelősség, most az adatgyűjtés és a monitoring fázisában van amúgy is csak a dolog. Ami a munkaanyagokat illeti, az önök javaslatait megfontoljuk. Valószínűleg egy follow-up tanulmányt fogunk írni, és ezt eljutatjuk majd önökhöz. Marjens Nielsen kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Amikor a mainstreaminget a transportágazatban alkalmazzuk, akkor ugye azt mondjuk, hogy minden ember közlekedik, nyilván nemtől függetlenül. 15 éve dolgozom én ezen a dosszién, és az, hogy minden polgár véleményére figyelemmel vagyunk, az nem elegendő. Szerintem oda kell figyelni külön a nemek és főleg a női nem problémáira, a mainstreaming magától nem valósul meg, minden kompetencia szinten szükség van a fellépésekre. Köszönöm. A szavazás holnap lesz, és ezzel a mai ülést lezárom. In kamera a koordinátorokkal tárgyalunk tovább, szünet nélkül. Vagy